vita az emberi jogok a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről az eljárási szabályzat one hundred and thirty ös cikke szerint gy a következő napirendi pont az albinó személyek helyzetéről szól. elsőként a szerzőknek eh, fogok eh, szót adni eh, tannock képviselő úrnak másfél percben. köszöntöm mogherini alelnök asszonyt közben. parancsoljon tannock képviselő úr!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 Köszönöm szépen. Ez az állásfoglalás az albinók rettenetes helyzetére koncentrál Maláviban, de ez nem csak Maláviban merül fel ez a probléma, hanem Afriká más országaiban is. Azok, akik albinók Afrikában 98%-uk közülük 40 éves kora előtt meghal, egyrészt szörnyű bőrrák betegségek miatt, másrészt pedig az albinókat érintő támadások, erőszakos támadások miatt 65 eh, támadást regisztráltak például az elmúlt években. A különböző hiedelmek, babonák, egyesek azt hiszik, hogy az albinók varázserővel rendelkeznek például, és ez borzasztó ellenséges körülményeket teremtett az albinók számára. A szociális stigmával élnek, ez rettenetes hatással van a munkavállalásra, az egészségügyhöz való hozzáféréshez, és ennek káros hatása van más családtagok szociális helyzetére is. Felvilágosításra van szükség, és természetesen a büntető jogi szervek is megpróbálnak megtenni mindent annak érdekében, hogy az eh, erőszakos cselekményeket elkövetőket bíróság elé eh, citálják. Nagyon örülök annak, eh, én, mint orvos, hogy ma aláírhatom ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr. Hojbuk képviselőasszonynak adok szót kettő percben, tessék. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin Köszönöm, elnök asszony. Az albinókkal szembeni erőszak elképzelhetetlen. A pinkben zavarokkal rendelkező személyek, akik szegény országokban élnek, szociális kirekesztés áldozatai és gyakorlati problémákkal küzdenek, nincs hozzáférésük az egészségügyi ellátáshoz, épp most hallhattuk, és gyakran nincs hozzáférésük olyan egyszerű dolgokhoz, mint a napkrémek. Nagyon gyakran betegednek meg ezek a személyek bőrekben, és Tanzániában 19-ből 9-en elhaláloznak még 30 éves életkoruk előtt. A diszkrimináció okán diszkriminációhoz hozzájárul ez az erőszak hullám, megcsonkítják, meggyilkolják őket, testrészeket gyermekeket, csecsemőket is meggyilkolnak, félelemben élnek, ami számunkra szinte elképzelhetetlen, és csak Málaviban tíz embert fenyeget a gyilkosság veszélye albinizmussal érők körében. Sokkal jobban kell őket védeni, és azért nagyra becsülöm, hogy vannak bejelentések, intézkedések Malaviban, Tanzániában, a kormányok részéről, ugyanakkor az ENSZ részéről is regionális kezdeményezések láttak napvilágot, és eszmecserére kerül majd sor a bevált gyakorlatokra vonatkozóan. Külön üdvözlöm, és remélem, hogy az Európai Unió támogatja majd mindezt, mert emberi jogi képzés van rendőrök részére, hogy megerősítsék őket pozícióikban. Nagyon örülök, hogy most az Európai Parlament hangot ad ezen embereknek, és nagyon remélem, hogy a jövőben nem kell további állásfoglalást fogalmaznunk ebben a témában, hogy ez a méltatlan téma végre lekerül a napirendről, és a helyszínen segítünk az ottani embereknek. Képviselőasszony Koráó képviselő úr következik egy percben. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlöm a főképviselő asszonyt. Amikor az albinokról beszélünk Malawiban, vagy a régióban, egy valóban abszurd helyzettel szembesülünk. Erőszakot szenvednek el ezek az emberek, megcsonkítást, gyilkosságok áldozatai, és még a haláluk után sincs nyugalmuk, mert ahogy Hajbuch asszony is mondta, testrészeiket eladják, mert úgy vélik, hogy varázserővel rendelkeznek, amuletként szolgálnak. Azt is olvashattuk, hogy a nőket megerőszakolják, mert azt hiszik, hogy az éjsz ellen védhetik magukat a velük való nemi kapcsolat után. Ez egy tragikus helyzet. Malavival gazdasági kapcsolataink vannak, aztán itt van a kotonúi egyezmény, van nemzetközi együttműködés ezen országokkal, és ö, itt meg kell jelenítenünk, milyen fontos ezen kisebbség védelme, amely bűnbandák áldozata. Ők spekulálnak, ugyanis a babonák ö, miatt el is adják ezeket a személyeket. Döntően, határozatlan kell fellépnünk, hogy kérjük az otthoni hatóságokat, védjék meg ezt a kép- kisebbséget. Tiszta Szájszella képviselő úr következik egy percben. Muchas gracias, presidenta. La resolución Köszönöm, köszönöm szépen, elnök asszony a ma szóban forgó közös állásfoglalás világos üzenet lenne szándékaink szerint azon afrikai országok irányába, ahol az albinók jogait megsértik. Ezek az emberek azzal kényszerülnek szembesülni, hogy korlátozzák emberi jogaikat, sokszor megcsonkítják, meggyilkolják őket, ez elfogadhatatlan helyzetet teremt, nem csak Malaviban, hanem Tanzániában, Burumba, Burun, Burundiban, Mozambikban és Kenyában is hasonlókat tapasztalnak meg. Sokszor diszkriminálják őket, hátrányos helyzetbe hozzák, például ami a munkaerőpiachoz való hozzáférést illeti, gyakrabban fordul elő náluk a bőrrek, ezért az egészségügyből való kizárás gyakorlatilag halálos ítélet a számukra. A az érintett országokat fel kell szólítani, hogy tegyenek valamit a drámai helyzet ellen, de ez nem elég. Megelőzésre van szükség, képzésekre, az agresszorokat pedig üldözni kell a büntetőjog minden eszközével. Az Európai Uniónak pedig sikra kell szállnia azért, hogy segítsük az érintetteket. Ezek szintén egy percben. Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Az afrikai albinók csendes tragédia különböző formákban valósul meg, különösen fizikai formában gyilkosság, erőszak, megcsonktások a népi hiedelmek okán. Ők ugyanis varázs erőt tulajdonítanak az albinók testrészeinek. Ugyanakkor társadalmi kirekesztés is megvalósul, amikor a gyermekeket is izolálják, mert őket fogyatékossággal élőnek tekintik, akik képtelenek tanulni tanulmányokat folytatni, így az iskolai tanulmányok is megszakadnak, és nincs lehetőségek egy jobb életre. Azt hiszem, hogy ebben a szövegben felszólítjuk a kormányokat, illetve Malawi és más afrikai országok kormányait, hogy lépjenek fel az albinókkal szembeni bűncselekményekkel szemben, ugyanakkor figyelemfelkeltő kampányokra is szükség van, hogy ezen személyek teljes integráció társadalomban megvalósulhasson. Az EU-nak nyomást kell gyakorolnia, hogy ezen célok megvalósuljanak. Köszönöm képviselő úr, és azt is, hogy betartotta az egy percet. Vajtman képviselő asszony következik, és szintén egy perce van. Tessék. Mr. High Representative. Tisztelt elnök asszony, tisztelt főképviselő! Itt Európában eh, gyermekek születnek, eh, a szülők boldogak, függetlenül attól, hogy milyen színű a haja, bőre egy kisgyereknek. Malaviban nem ez a helyzet, a eh, fehér hajú, fehér bőrű, piros, piros szemű gyermekekre babonával néznek. Sok szülő úgy gondolja, hogy az Isten büntetése ez, és ezek a babonák, ezek a borzasztó tévhiedelmek az a kapcsolatban, hogy a kis albinó babáknak a testrészei varázsröve rendelkeznek, oda vezet, hogy vadásszák ezeket a gyerekeket el tudják -e képzelni, hogy mennyi gyermek leli halálát ezzel kapcsolatban, hogy az albino gyermekek csak azért, mert más a bőrük színe, őket őrájuk vadásznak. Remélem, hogy Európa nem fogja a szemét behújni ezzel kapcsolatban, hanem fölszólal a joguk érdekében, és megpróbálja védeni az albino gyermekeket is. Köszönöm képviselő asszony, valóban fontos a téma, a szerzők sorát Sánchez Caldente képviselő zárja señora presidenta las personas con. köszönöm elnök asszony az afrikai albinók az üldöztetés legszélsőségesebb formáival szembesülnek emberi jogsértésekre kerül sor akár gyilkosságig, megcsionkításig terjedhetnek ezek. Mindez a babonákból fakad, varázslőt tulajdonítanak testrészeiknek, és azt gondolják, hogy az étszert is gyógyítja egy albinóval folytatott nemi kapcsolat. azt gondolják, hogy gazdaságot, egészséget ö, eredményeznek a testrészeik. Az EU ö, kereskedelmi megállapodásokat köt ezen országokkal, amelyek igazságtalanok, nem vagyunk következetesek, hatékonyan fel kell lépni ezen tényekkel szemben. Nagyon fontos az oktatás is, hogy ezen hiedelmeket meg lehessen szüntetni. Az oktatás, az egészségügyi ellátások szintén fontosak. Képviselőcsoportok vezérszónokai következnek. A néppárt nevében Preda képviselő úrnak adok szót. Euh, euh, Köszönöm. elnök asszony, szeretném a főképviselő asszonyt üdvözölni itt a körünkben, és azt hozzáfűzni, hogy a frakcióm részéről javasoltam, hogy foglalkozunk az albinizmussal született személyek helyzetével Afrikában, és más politikai frakciók támogatását is megnyertem ehhez. A kiinduló pont az Amnesty International jelentése volt, amelyet nemrégiben mutattak be. Malauvival foglalkozott ez a jelentés, de ahogy a más kollégák is megemlítették, a brutális támadások, a gyilkosságok más országokat is érintenek. Tanzániáról a kongói demokratikus köztársaságról, Burundiról és elefántcsontpartról van szó. Mindezen országokban szörnyű a helyzete az albinóknak, és az volt az elkezelésünk, hogy mindezt a mai napirendre helyezzük. Nagyon örülök, hogy a frakciók valamennyien egyetértenek ebben a nyugtalanságban az albinók helyzetével kapcsolatosan igen gy van képviselő úr most pedig kyenge képviselő asszony következik egy percben tessék. köszönöm elnök asszony! születni afrika egyes területein azt jelenti hogy valaki a halált kockáztatja, vagy a megcsonkítást minden nap. Mi most egy nagyon kényes témáról beszélünk, nagyon sok ember születik pigment hiányjal, és olyan embertelen gyakorlatoknak vannak alávetve, amelyek megbélyegzéshez vezetnek minden nap. Most azért vagyunk itt, hogy azt kérjük nem csupán a malawi kormánytól, hanem valamennyi ország kormányától, ahol ezen gyakorlatokra sor kerül, hogy ruházzanak be az inkluzív politikákba, ezeket alkalmazzák, erőteljes stratégiára van szükség a diszkrimináció valamennyi formáját illetően. Mindenkit olyannak kell tekinteni, amilyen ö, képességeit kell megvizsgálni, az emberi tőkét, a humán tőkét, és éppen ezért kérjük Malawi kormányát, hogy ne feledkezzen meg az albinókról, ne hagyja őket sorsukra, legyen velünk ma. Köszönöm. Köszönöm. Eh, fontos ez a vita. james képviselő asszony következik two percben. az elmúlt néhány hét során a brit sajtó ismét arról számolt be hogy a vallási babona nagyon súlyos hatást gyakorolt az albinó személyek életére malaviban. teljesen világos hogy az eddigi eszközeink nem elég hatékonyak, ami a foglalkoztatási, oktatási és jövedelmi kérdéseket illeti, és amelyekkel megpróbáltuk a védelem nélküli albínó személyek helyzetét orvosolni. Az Európai Uniónak magába kellene néznie, és véget kell vetnie az afrikai mezőgazdasági termékekkel szembeni kereskedelmi korlátokat ezeket fel kellene oldani, ezzel segítve a nemzeti gazdasági fejlődést az érintett országokban, így biztosítható a megfelelő oktatás, az oktatási rendszerek működése, és csak így szüntethetők meg azok a babonák, amelyek eh, nem csak az albinó személyeket érintik egyébként nagyon súlyosan, hanem az egész társadalmat is. Fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállaljon ebben a kérdésben, az Egyesült Királyság is így fog tenni, de szeretném felszólítani az EU-t, hogy vizsgálja felül kereskedelmi politikáját, mert ez nem segíti sem az albinók, sem az afrikai szegények sorsát. Köszönöm köszönöm szépen képviselő asszony a figyelmeztetést és korwin mikke képviselő úr következik egy percben. E, köszönöm, elnök asszony ha megnézzük ezt az egyetértést akkor egészen szánalmasan érzem magam. Itt olyan megfogalmazásokat látunk, mint tudomásul veszük, örülünk, de hogyha valamit ö, tenni akarunk, akkor konkrét dolgot kell tennünk. Az amerikaiak a libériai afroamerikaiak részére Afrikában vásároltak földet. Talán megvásárolhatnánk Afrika egy részét, és így segíthetnénk nekik, tehát földet vásárolhatnánk Afrikában az albinóknak, ez egy konkrét lépés lenne. Amit most mi itt teszünk, az nem segít mit tegyünk, hogy segítsünk ezeknek az embereknek? Az Európai Uniót kellene szétrombolni nyilván vannak más vélemények is hál' istennek. wenta képviselő asszony következik a, vagy képviselő úr a néppártból. elnézést képviselő úr! köszönöm üdvözlöm a főképviselő asszonyt. az albinizmus afrikában sokkal gyakrabban fordul elő, mint a világ más részein 15-ször gyakrabban. Akik ezen betegség által sújtottak sok problémával küzdenek, sok minden babonákra, hiedelmekre vezethető vissza. A gyermekeket különleges létesítményekben helyezik el, ahol nincs esélyük a normális életre. 2014-ben nagyon sok személy volt, akiket ezen betegség érintett. Ez egy valódi fenyegetés a lakosság ezen csoportja számára. Erőteljes kötelezettséget kell vállalnunk ezen fenyegetett csoport védelmében. Az emberi jogok tekintetén a kutatás, a felvilágosítás, a képzés területén az EU-nak együtt kell működni az afrikai országok tagokkal, és minden lehetséges segítséget meg kell adnunk ezen személyeknek, hogy ezen barbár gyakorlat megszűnjék. Képviselő úr, most pedig Caputo képviselő úrnak adok szót egy percben. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony, a Malawiban az albinókat megölik, megcsonkítják és testrészeiket eladják, hogy aztán ezeket rituális szokásoknál használják fel. Az Amnesty International is felpanaszolja ezt, ahol a gyermekeket is megölik, és testrészeikből talizmánokat készítenek áprilisban. Április volt a legvéresebb hónap, legalább 18 embert meggyilkoltak. Az emberi jogi szervezet jelentésében azt állítja, hogy 2014-től az elrablások, gyilkosságok száma megszaporodott kiszivárogott, és az albinok folyamatos fenyegetésben élnek. Az EU és a nemzetközi közösség mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy a malawi köztársaság és más afrikai országok kormányait arra kényszerítse, hogy hatékony védelmet nyújtson az albinoknak, és biztosítsa jogaikat az élethez és a személyes biztonsághoz. Köszönöm köszönöm képviselő úr rögtön a lista végére is érünk és epitideios képviselő urat és szintén egy perce van képviselő úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Afrika egy olyan ország, ahol a rasszizmus és az emberi jogok megsértése a legsúlyosabb formákat ölti, és az üldöztetést elszenvedik nagyon gyakran az albinok különös, különböző országokban, konkrétan Malawiban is, és megcsonkítják őket, üldözik őket, erőszak áldozataivá válnak, kizárják őket a társadalomból, és szörnyű körülmények között kell, hogy éljenek, elrabolják őket, és én mindenfajta diszkriminációt ellenzek, teljesen mindegy, hogy az faji vagy nemi diszkrimináció, elítélem a diszkrimináció összes formáját, a afrikai kormányok rasszista magatartását, a malawi kormány rasszista magatartását, ez elképzelhetetlen, elfogadhatatlan, hogy ilyenfajta magatartást mi elfogadjunk afrikai kormányokról. Ők a rasszizmusról panaszkodnak, de közben ilyen módon viselkednek a saját állampolgáraikkal szemben. Én nagyon komolyan aggódom, és talán hiszen a több százezer menekült között is vannak olyan emberek, akik ilyen extrém módon gondolkodnak. Köszönöm. Értünk, áttérünk a mm, kezdiai eljárásra. Minden képviselőnek szót tudok adni. Elsőként Kelly képviselő urat szólítom. Um, Köszönöm szépen. Az egyik kolléga nagyon furcsa dolgokat mondott, azt mondta, hogy az Európai Uniót le kell rombolni, ugyanakkor szerintük, szerinte egy olyan területet kell létrehozni az EU-nak, amit egyébként szeretne szétrombolni, ahol védeni lehet az albinokat. Tehát elég furcsa logika ez. Hogyha megszabadulunk a megszabadulunk a babonáktól, akkor azt hiszem, hogy eh, meg tudjuk oldani ezt a problémát is, tehát Malaviban tájékoztató kampányt kell végrehajtani. Nyilvánvaló, hogy a babonáknak nincs semmilyen alapja, az albinok is ugyanolyan emberek, mint bárki más, Hogyha ezt meg tudnánk oldani, akkor véget tudnánk venni ennek a szörnyűséges helyzetnek. Köszönöm. Köszönöm képviselő úr, és azt is, hogy önnek más véleménye volt erről a kérdésről. Marias képviselő úr következik. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στηρίζω το κοινό ψήφισμα το οποίο έχω συνυπογράψει. Köszönöm, támogatom az állásfoglalást. És támogattam is. Az, az szenvedése sok afrikai országban súlyos probléma, különösen Malaviban, amelyik a legszegényebb és legkevésbé fejlett ország az egész térségben. A lakosság több mint fele a szegénységi küszöb alatt él ebben az országban. 65 támadást ról kaptunk hírt albinok ellen. Sokokat megölték, sokukat, sokuk napi visszaélések, abúzusok áldozatai. Az emberi jogok súlyos megsértése Malaviban azonnal lépnünk kell, hogy megvédjük ezeket az embereket. Ez egyébként egy szélesebb körű emberjogi összefüggésben vizsgálandó. Az embereket eh, az egészségügyhöz és oktatáshoz kell hozzájuttatni, és jogi vélemet kell adni nekik. Most pedig Mogherini alelnök asszonynak adok szót, parancsoljon alelnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Osztom a kollégák eh, véleményét, meglepődöttségét és aggályait eh, sokszor, el, amikor elmondják, hogy az Európai Unió azt gondolja, hogy mit kellene, bizonyos témákról mit kellene tenni, mit nem kellene tenni, és így tovább, de aztán nincsenek itt a teremben, hát ezzel egyetértek. Megköszönöm az egyhangú munkát, az egyetértést ebben a témában. Az elmúlt két évben Malawi nagyon aggasztó fejleményeket mutatott, az erőszak, a visszaélések meg, száma megemelkedett az elmúlt két évben Malawiban. az embereket elrabolják, megcsonkítják, megölik, és így tovább. Nagyon mélyen gyökerezik az albinokkal szembeni diszkrimináció a szubszaharai Afrika több országában egyébként, nem csak Malawiban, hanem Tanzániában, Mozambi- Mozambikban, Burundiban és más országokban is. Június 13-án tartottuk a Nemzetközi Albino Tudatosság napját, és ez egy fontos lépés volt az embereket, hogy tájékoztassuk, és ez volt az, az egyébként az alkalom arra is, hogy az első, az ENSZ első független szakértője, aki az albinókkal foglalkozik, fel tudjon lépni, és eh, hogy lépéseket tudjunk tenni arra, hogy ezt a közösséget aktívan támogassuk. Együtt fogunk működni az ensz ebben a munkámban, ebben a tájékoztatási kampányban, nem csak Malawiban, hanem más országokban is a nemzetközi kötelezettségvállalásainknak megfele- megfelelően tehát minden intézkedést meg kell hoznunk annak érdekében, hogy a kockázatnak kitett albinoknak segítsünk, és hogy a bűncselekmények, amelyeket elkövettek, valóban kivizsgálásra kerüljenek. Nagyon nyíltan kell beszélni mindenről, arra sürgetjük az érintett országok kormányait, tehát ahol ilyen támadások bekövetkeztek, hogy tájékoztassák a társadalmat, a lakosságot egészen a család szintjéig, pedig arról, hogy mennyire fontos az emberi jogok és a méltóság, az emberi méltóság védelme. A boszorkányság ellen, szemben, ellen fel kell lépni, és biztosítani kell az egészségügyhöz való hozzáférést, az oktatáshoz, a szociális ellátórendszerhez való hozzáférést, munkahelyekhez való hozzáférést. Ahogy mondtam, Afrika több részén megtapasztalható ez a diszkrimináció az albinókkal szemben, tehát nagyon fontos, hogy ezek az országok a jó gyakorlatokat is kicserüljék egymással, és együttműködjenek a határokon átnyúló bűncselekmények megelőzésében, illetve kivizsgálásában. Továbbra is fel fogjuk, fent fogjuk tartani a kapcsolatot ezekkel a kormányokkal és a civil szervezetekkel ezekben az országokban, Afrikában. Sokan azt mondják, hogy a társadalom magatartását, az előítéleteket, a hiedelmeket nem lehet megváltoztatni, de én ezzel nem értek egyet. A normák és a megközelítések igenis megváltoztathatók, ha átfogó megközelítést alkalmazunk, és a partnereinkkel együttműködve napról napra dolgozunk ezen, hogy megváltozzon az emberek gondolkodása, megváltozzon ennek a viselkedésnek a gyökere, önökre, mert erre nagy szükség van. Köszönöm. Köszönöm szépen alelnök asszonynak a megnyugtató záró gondolatait. tájékoztatom önöket képviselőtársaim hogy a vita lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam. ezzel a vitát lezárom és még egy tájékoztatás szavazásra a mai napon